A következő napi rendi pontunk a lelkismereti foglyok helyzetet Tajikisztánban. Először a szerzők kapnak szót, Hautala asszony az első. Köszönöm szépen. Tajikisztán az öt közép-ázsiai ország legszegényebbike. Továbbra is támogatnunk kell az országban a fejlődést mind gazdasági, mind társadalmi értelemben, de ugyanakkor emlékeztetnünk kell az országot arra is, hogy milyen kötelezettségeket vállalt a partnerség és együttműködési megállapodás keretein belül. Az együttműködésünk alapját a közös értékekkel, hogy adják. Ha jól tudom, tegnap az emberjogi párbeszéd az EU és Tajikisztán között lezajlott, erre sor került. A parlament már az alkalommal is egy nagyon erős üzenetet fogalmazott meg. Azt látjuk, hogy az országban folyamatosan romlik az emberi jogok helyzete, néhány nagyon represszív, elnyomó jellegű törvényt hoztak, például olyan törvényt, amelyel szankcionálhatóvá válnak a civil szervezetek. Láthattuk azt is, hogy a bíróságok működésére vonatkozó új törvény a bíróságok függetlenségét fenyegeti, és még sorolhatnám. A lelkismereti fogjogat teljesen világosan politikai okokból ítélték el, követeljük, hogy őket bocsássák szabadon. Azt sem fogadhatjuk el, hogy a terrorizmus elleni küzdelem, amely ugye valós probléma, ürügyül szolgáljon, hogy a demokratikus ellenzéki pártokat korlátozzák működésükben. Mindenképpen támogatnunk kell a békés ellenzéki pártok és civil társadalmi szervezetek működését. Köszönjük, Koreó képviselő. Köszönöm, elnök úr. Lehetőségem nyílt arra, hogy megint megvizsgáljam a tajikisztáni helyzetet, ugyanis tavaly jelen voltam a választási megfigyelési misszión. Eléggé egyértelmű a totalitáris rendszer felé való elhajlás, és a szólásszabadság, az egyesülés szabadsága, illetve a média is erős korlátozásnak van kitéve. Van egy partnerségi megállapodásunk 2009 óta, hatályos ez a megállapodás Tajikisztánnal, és reméljük, hogy ez eredményeket hoz, de az eredmények gyakorlatilag nem váltak valóra. Alkotmányos népszavazásra került sor május 22-én, ez pedig lehetővé tette az elnök mandátumának meghosszabbítását, és most a párul fiúra öröklődik gyakorlatilag az elnökségi cím, az elnöki cím. Ezzel szemben fel kell emeljük hangunkat, hiszen hiszen együttműködünk ezzel az országgal. Tenök úr, köszönöm. Elnök úr, mint sok posztszovjet állam, Tajikisztánnak is nehéz születése volt. Polgárháború, az iszlamisták uralma, több, több mint százezer ember halt meg, míg 97-ben békét sikerült kötni, és Rámon elnök azóta is hatalomban van. A polgárháború óta, ez már a negyedik mandátuma, kezd a határaihoz eljutni ez az egyéni diktatúra, nem sok köze van az egésznek a demokráciához. Mindenféle demokratikus jogot visszafolytanak, újságírókat, civil társadalmat sorolhatnám. A geopolitikai szinten Tajikisztán egyértelműen Oroszország erőterébe tartozik, és gazdasági értelemben is annyira függ tőle, sokan járnak Oroszországba dolgozni, úgyhogy nem sok esélye van arra az országnak, hogy nyugat irányba elmozduljon és demokratikus gazdasági normákat alkalmazzon. Széri úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Egy évvel ezelőtt az Európai Parlament szóvá tette, hogy milyen kontextusban zajlott a parlamenti választás Tajikisztánban. Most pedig egy népszavazásról van szó, amely korlátozná Rahmon elnök mandátumát, aki 1992 óta van hatalmon, és most ismét jelöltként indul. A politikai bírálók, másként gondolkodók helyzete ellehetetlenedik, az ellenzék gyakorlatilag illegalitásban működik. Felmerül a kérdés, hogy a kereskedelmi megállapodásokban egyértelmű kitételekkel, hogy szerepeljenek az emberi jogok helyzete. Ez a mai vita pontosan ezzel kapcsolatos. Kelem úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, hat évvel ezelőtt kötöttünk együttműködési megállapodást Tajikisztánnal. Ez nem csak a gazdasági együttműködésről szól. A kettes cikk szerint mindenképpen tiszteletben kell tartani a demokratikus alapelveket és az alapvető szabadságjogokat, mint a belső, mint a külső politikai fellépésben. Ma nagyon aggasztó jelek érkeznek az országból arról, hogy elnyomják az ellenzéket. A múlt héten két ellenzéki politikust ítéltek életfogytiglani fogvatartásra. Azt látjuk, hogy szisztematikusan letartóztatnak olyan jogászokat, akik öm, védik a bírósági tárgyalások alkalmával az elítélteket, akiket az állam üldöz, és sokszor kínzást is alkalmaznak. Tudjuk, hogy nagyon fontosak a gazdasági kérdések, de mindenképpen össze kell kapcsolnunk azokat az emberi jogok és alapvető jogok kérdésével. Ezért arra kérem, hogy az LKS mindenképpen hívja fel a figyelmet ezekre a problémákra az országban, többek között a politikai pártok működésével kapcsolatosan is. Sánchez Caldenei képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az a tény, hogy az Európai Uniónak vannak geostratégiai érdeke egy térségben, semmiképpen sem jelenteti azt, hogy feltétel nélkül támogassuk az ott kormányzókat, mert ez a feltétel nélküli támogatás, ez egy ítélet a nép számára, és ez a helyzet Tajikisztánnal. A terrorizmus ellenes küzdelem ürügyével a kormány elnyomja a lakosságot, és szisztematikusan megsérti az emberi jogokat. Az EU és Tajikisztán közti kapcsolatokat a fenntartható fejlesztési célokra kell építenünk, a nemek közti egyenlőségre, a nők jogaira, illetve a civil társadalom erősítésére. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a társadalmi kohéziót és egyéb politikákat, amelyek az erőszakos szélsőségesség felszámolásához szükségesek. Hogyha ezt nem tesszük meg, az erőszaknak nem lesz vége. Egyértelmű, hogy felelősség illet meg bennünket is, meg kell változtatnunk azt a szerepet, amit az EU a világban betölt. A következetesség véget nem szabad egy saktáblán, egy bábuként kezelni Tadzsikisztánt, ez, ezek a kérdések az egész európai külpolitikában szerepet kell kapjanak. Köszönöm, Kyúcsú képviselő. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítése Tajikisztánnal nagyon fontos az EU számára. Tajikisztán egy nagyon fontos partnerünk az EU közép-ázsia stratégia kontextusában. Fontos, hogy kereskedelmi és energetikai kapcsolatainkat elmélyítsük. Emellett Tajikisztán nagyon fontos szövetségesünk a terrorizmus és a fundamentalizmus elleni küzdelemben is. Bár az ország 26 éve keresi már demokratikus önazonosságát, az emberi jogi helyzet mégis folyamatosan romlik nyomást gyakorolnak a liberálisan gondolkodókra, az ellenzékre és a független médiára is. A civil szervezetekkel szemben is fellépnek, főként az emberi jogokkal foglalkozókkal szemben. Emellett a kormány kritikusait is üldözik, jogászokat, emberi jogi aktivistákat vetnek börtönbe. Felszólítom a tádzsik hatóságokat, hogy azonnal bocsássák szabadon a lelkismereti foglyokat, tartsák tiszteletben a nemzetközi emberi jogi standardokat, és tartsák be az emberi jogokat. Most a frakciók felszólalói következnek, elsőként Stetina úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam a szót. 1992-ben a polgárháború befejeződött Tajikisztánban, és 30 ezer árva gyerek gyerek árvult el, és ezek a gyerekek azóta felnőttek, és sajnos egész életükben egyszer sem volt alkalmuk szabad levegőt szívni. A nyitottság, a nyílt társadalom ismeretlen fogalmak ebben az országban politikai letartóztatások folyamatosan történnek. Zaid Said és társai sorolhatnám az áldozatokat. Az, az együttműködési megállapodás, amelyet Tajikisztánnal kötött az EU valaha, azt mondja ki, hogy az emberi jogok és a demokrácia fenntartása fontos közös céljaink ha már ez így le van írva, akkor használjuk is ezt legalább a politikai fogvatartottak kiszabadítása érdekében. Most pedig az SZND frakció nevében Laurisztin képviselője szó. Tisztelt elnök úr, valóban nagyon szomorú megállapítanunk azt, hogy Tadzsikisztán a világon az egyik legszegényebb ország. Az elmúlt években egyre inkább totalitárius jelleget öltött a rendszer. Az Európai Unió segítséget kínált fel Tadzsikisztánnak, ugyanakkor nem hunyhatunk szemet a tény fölött, hogy az egész demokratikus átmenet elakadt az országban. Gondoskodnunk kell arról, hogy független jogvédelem érvényesüljön, de mivel ilyesmi nem létezik az országban, ezért előállt egy olyan helyzet, hogy akiknek jogi képviseletet kell nyújtaniuk, most a támadások keresztüzébe kerültek, ez pedig egy nagyon komoly veszélyt jelent. A mi állásfoglalásunk ebből a szempontból rendkívül fontos, ugyanis láthatjuk, hogy az erőszakot elkövető szélsőségesek semmiféleképpen nem védhetők. Az emberi jogokat be kell tartani, és nem szabad zsarnoki módszereket bevetni. Reméljük, nagyon is reméljük, hogy az Európai Unió képviselői a tárgyalások során nagyon is erősen odafigyelnek ezekre a kérdésekre az egyszer frakciónőben Gerike képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tajikisztán, Közép-Ázsia egyik legfontosabb országa, Oroszországgal, Kínával szorosan összefonódva. A partnerségi együttműködésünk során 2020-ig több millió eurót folyosítunk az országnak fejlesztési támogatásként, kereskedelmi partnerek is vagyunk de ehhez az kéne, hogy ez fennmaradhasson, hogy mindkét fél betartsa a játékszabályokat. Nagyon súlyosak ezek a jogsértések, és ezt az EU-nak szóvá kell tennie. Betiltják a pártok, ellenzéki pártok vezetőit, ellehetetlenítik őket, a vallási szabadságot korlátozzák, a templomokat bezárják, ez nem járja, ez nem fair eljárás. Úgy érzem, hogy az ott élő ö, ö, német keresztény kisebbség ö, ö, temetőinek ö, tönkretétele nagyon súlyos selekedett, ö, a gyökerek teljes felszámolására irányul. Az EU-nak ki kell kényszerítenie, hogy az emberi jogok minimumát a kormány megteremtse és gyakorolja. Kelly képviselőnek adok szót. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a szerzők nagyon jól leírták a tajikisztáni helyzetet, nagyon részletesen ismertették az elmúlt évek fejleményeit. Mindenképpen együtt kell működnünk a tajikisztáni lakossággal, de nyomást is kell gyakorolnunk arra vonatkozólag, hogy reformokat vezessenek be, főleg ami az ellenzékkel kapcsolatos bánásmódot illeti. Mindenképpen fel kell lépni a terrorizmus és a korrupció ellen, de ők ezt ürügyül használják azért, hogy ennek alapján ellenzéki politikusokat vessenek börtönbe. Új szabályokra van szükség a szólásszabadság védelme érdekében. Nyomást kell gyakorolnunk a kormányra, hogy hajtsa végre szükséges változásokat, és bocsássák szabadon a foglyokat. Fonzulik a képviselő következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, tisztelt biztos úr! Úgy gondolom, mindannyiunk érdeke, hogy a politikai, a gazdasági, a biztonságpolitikai együttműködést a közép-ázsiai régióval szorosabbra fűzzük, ugyanez igaz a az energetikai együttműködésre, és ugyanakkor azonban mindenképpen követelésként kell megfogalmaznunk azt is, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat, az alapvető szabadságjogokat, és bocsássák azonnal szabadon azokat a foglyokat, akiket politikai motivációval zártak be. Nem maradhatunk tétlenek, amikor azt látjuk, hogy állítólag bűncselekmények elkövetése miatt, de valójában politikai okokból embereket vetnek börtönbe. Ezek elsősorban ellenzéki politikusok és emberjogi aktivisták, mindeközben sokakat korlátoznak az internet használatban, a mobil kommunikációban és a vallásgyakorlásban is. Az aktivistáknak, a politikusoknak szabadon kell tudniuk végezni a munkájukat, anélkül, hogy attól kell félniük, hogy bezárják őket, vagy eljárnak ellenük. Biztosul mindenképpen járjon közben ez ügyben. Köszönöm. Köszönjük. Most a CatchDA következik. Kukán úr az első. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Nagyon zavaró, kellemetlen bizonyítékokat hallunk ellenzéki vezetők, illetve ügyvédek letartóztatásáról, és őket szabadlábra kell helyezni. Az Európai Unió nagy hangsúlyt helyez az emberi jogi párbeszédre Tajikisztánnal, és ennek része kell legyen a reformok elindítása. Ez különös tekintettel vonatkozik a független igazságszolgáltatási rendszer megteremtésére. A fékek és ellensúlyok rendszerének működnie kell. A jogászok szabadon kell tudják képviselni ügyfeleiket a bíróságok előtt, és csak akkor, hogyha vádat emelnek ellenük jogot kell biztosítani számukra, hogy méltányos bírósági eljárás, eljárást alkalmazzanak. Az ombudsmani hivatal feladata az emberi jogok nyomon követése az országban. Nagyon sok munka vár még rá azonban. Köszönöm. Honorable Marias. Marias képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tajikisztán autoritér állam a polgárok demokratikus jogait rendszerszerűen sértik meg, a civil társadalom, a sajtó folyamatos üldöztetésnek van kitéve, és a keresztény lakosságot is elnyomják. Az Európai Uniónak nyomást kell gyakorolni a Tajikisztánra, hogy az alapvető emberi jogokat helyreállítsák, a több pártrendszert visszavezessék és szabad választásokat írjanak ki. A gyülekezési szabadságot garantálják, és a politikai pártok alakításának jogát is felülvizsgálják az emberi jogok megsértését a lehető leghatározottabb módon kritizálnunk kell, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a nyomás ne szűnjön meg a tajik kormányon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mik itt a fő jellemzői a tajik rendszernek? Emberek tűnnek el, a lakosság szegény, kínzás sok rendszerszerűek a börtönökben, oligarchák irányítják az országot, a vallások nem egyenlőek. Mindez, ez mutatja a tadzsik állam valódi arcát. És csodálom, hogy az Európai Uniónak megállapodása van ezzel az országgal, és ezt fenntartja továbbra is ennek stratégiai jelentősége van. Nem lehet-e ezt a megállapodást felfüggeszteni, hiszen amennyiben ezzel a kormányjal paktálunk le, magunk is az emberi jogokat sértjük meg. Van-e arra lehetőség tehát, hogy ezt felmondjuk esetleg? Attól tartok, hogy nem. Akkor viszont mi is emberi jogsértők vagyunk. Dorfman úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilvánvaló, hogy támogatom az eddig elhangzott véleményeket. Tajikisztánt rá kell szorítani a demokrácia útjára, még akkor is, hogyha ennek az országnak ezer kilométeres határa van Afganisztánnal, és ez nem a legegyszerűbb feladat. De lenne itt egy eljárási kérdésem is. Ha ezt az állásfoglalást elolvassuk, akkor nem látjuk, hogy ebben mi a sürgősség. Minden probléma, amit felvet a szöveg, hónapok, évek óta létezik, fennáll. Én a tajikisztáni baráti munkacsoport, vegyes munkacsoport tagja, elnöke voltam és vagyok, és továbbra sem látom azt, hogy ebben mi a sürgősség el kéne gondolkodnunk általában azon, hogy mit tekintünk sürgősségi feladatnak és vitának, és ha már valamit annak tartunk, akkor hogyan vonjuk be jobban a témában járatos vegyes bizottságokat, kollégákat. Ezt szerettem volna elmondani, ha azt akarjuk, hogy a delegációnak értelme legyen, akkor meg kell nekik adni a munkálkodás lehetőségét is. Honorevole Castaldo. Köszönöm szépen, Castaldo képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tajikisztán olyan helyzetben van, amelyet gyakran látunk a volt Szovjetunió utódállamaiban. Azt, hogy a fő ö, ellenzéki pártok már-már polgárháborús helyzetben vannak, a volt kommunista párttal szemben és az iszlamistákkal az afganisztáni fenyegetés, a biztonsági helyzet síralmas állapota, a gazdasági állapot, mind-mind súlyos helyzetet okoznak. Az ellenzék elnyomásban van, az, ellen, az ellenzéki aktivisták, jogászok börtönben sorolhatnám a példákat, a neveket. Szerintem ez, ez nem engedhető meg, nem engedhetjük meg, hogy az iszlám újjászületési párt tagjait életfogytig tartó böntöböntéssel ítéljék, és a lábbal Nem, sem a védelmi jogát nem kapják meg a vádlottak, sem a tisztességes tárgyalást. Hölgyeim és Uraim, többet kell kérnünk, követelnünk a partneri megállapodás keretei között, amelyet megkötöttünk Tajikisztánnal. Az emberi jogi klauzulákat nem lehet papíron hagyni, valóságra kell váltani ezeket. Köszönöm szépen, Kásztáldó úr. Most pedig megkapja Szilianidis biztos a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon komoly kihívások érik az emberi jogokat Tadzsikisztánban, és noha az elmúlt évben voltak pozitív fejlemények, például üdvözöltük és üdvözöljük az emberi jogi ombudsman tevékenységét, továbbra is maradtak nagyon komoly aggodalmak egy sor témával kapcsolatban. A legfontosabb aggodalmaink arra vonatkoznak, hogy milyen mértékű a politikai részvétel lehetősége, illetve hogy vannak politikai foglyok. 2015. szeptember 29-én törvényen kívül helyeztek egy iszlám pártot, terrorista szervezetnek nyilvánítva, letartóztatva a vezetőit. Az Európai Unió ekkor visszafogottságra szólította fel Tajikisztánt, és emlékeztettük őket arra, hogy az alapvető jogokat beleértve a tisztességes tárgyaláshoz való jogot tartsák fenn. A Tajik legfelsőbb bírósága múlt héten a 13 letartóztatott vezető, tehát a Tajikisztáni Iszlám újjászületés pártjának 13 vezetőjét elítélték, kiosztottak többek között életfogytig tartó börtönbüntetést is. Ekkor egy nyilatkozatot adtunk ki, miszerint a bírósági eljárás nem volt átlátható és nem minősíthető tisztességes eljárásnak. Mindez nincs összhangban a tajik kötelezettségvállalásokkal és a nemzetközi joggal. Emellett emlékeztettük a tajik kormányt arra, hogy bizonyítékokkal kell alátámasztani azokat a vádakat, amelyek alapján börtönbüntetésre ítélnek embereket. Nem egy, egy inkluzív jogalkotási folyamat a legalkalmasabb mód arra, hogy a radikalizációnak elejét vegye. Ezt mi többször is kimondtuk. Akkor, amikor Ramón elnök Brüsszelbe járt, illetve 2015 eh, eh, végén Asztanában is eh, ezt hangsúlyoztuk, valamint azóta is többször beleértve ma is a Dusbandéban tartott EU-Tajikisztán e emberi jogi párbeszéd alkalmával. Mi úgy gondoljuk, hogy a tajik kormány a tadzsik eh, politikai rendszer legitimitását ássa ezzel alá. Ez nem áll a mi érdekünkben. A mi politikánk, a politikai stabilitás és a gazdasági jólét eh, mellett áll ki. Az Európai Unió továbbra is eh, a fejlesztési együttműködési támogatás fő nyújtója Tajikisztán vonatkozásában, és mi eh, napirenden tartjuk eh, a politikai jogokat, beleértve a politikai fogok eh, jogait is. Az Európai Unió készen áll arra, hogy Tajikisztánnal folyamatosan áttekintse ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lezárom a vitát. Hét javaslat érkezett a